Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Parlement européen. Jó reggelt mindenki, jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben, Brüsszelben. 375 milliónyi állampolgár választ, több mint 700 európai parlamenti képviselőt. Ez egy külön kiadás. Európa a krízisben vajon ki kecmerekhetünk e a válságból, és utána Franciaországból az RFI csatornából hívtunk meg vendégeket, nagyon sok meghívottunk van. Szeretném üdvözölni Önöket. Almonyan biztos úr, Ön a gazdasági ügyekért felelős biztos úr, és Ön a központi figura ebben a kérdésben. Freiberga asszony, üdvözlöm Önöket, Ön Lettország elnöke volt, most pedig annak a csoportnak az alelnöke, amely e, megoldást keres a problémára. Azt mondják, hogy ön országának az egyik legjobb nagykövete. Ezen kívül Nikol Fonten, üdvözöljük önt, a par, az Európai Parlament elnöke volt valamikor, 99 és 2004 között nagyon sok évet töltött itt a parlamentben ezen kívül. Két tudósítunk van Brüsszelben, David René az Economistól, illetve a szlovén tévétől egy kolléga. Ezen kívül az RFI-nek a tudósítója sajnos technikai zavaroknak lehettek tanulni a csatornánál az elmúlt időben, de sajnos ez most elkerülhetetlen. Ma természetesen a gazdasági válság áll a központban, és az, hogy a választásokon hányan vesznek részt. Fontan hogy önt kérdezném először. Az állampolgárokat miért nem érdekli Európa? Sajnálatos módon nincsenek az emberek tisztában eléggé azzal, hogy az Európai Parlament mennyire fontos szerepet játszik az unió működésében. Talán az az oka ennek, mert fokozatosan e, nőtt a fontossága és a hatásköre az Európai Parlamentnek, ugye a közvetlen választással, az együttdöntés bevezetésével, e, amely sok témában egyenlő partnerévé teszi a parlamentet a tanácsnak, és hát elnézést kérek mellettem ülő biztos úrtól, de jól tudjuk, hogy 99-ben mi történt, amikor az Európai Bizottság egyben lemondott, ez nagyon fontos volt. Joaquín Almunia, ön ugye az a biztos, amely bizonyos mértékig illetékes a válságért. A munkanélküliség ugye fokozódott Európában, a vásárlóerő visszaesett, és számos nemzeti konjunktúra csomagot láttunk, de egy európai tervet nem láttunk. Úgy tűnik, hogy ön talán nyaralt, amikor a válság kibontakozott vagy mi volt a helyzet? Nos, azt hiszem, hogy talán az a legfontosabb, hogy az, e, pontosan láts, lássunk tények esetében. Novemberben az Európai Bizottság a 27 e, állam és kormányfőnek benyújtott egy e, gazdasági csomagot, annak érdekében, hogy Európa gazdaságát újra mozgásba lendítsük, újra beinduljon a gazdasági növekedés, és az első gyümölcsét már meg is hozta ez a program, ez a csomag. Most először, egyébként az Európai Unió történetben először fordult elő, hogy egyszerre ennyi ország ilyen gazdasági fontosságú döntést hozott, és ennek eredményeképpen a költségvetés és fiskális támogatás a gazdasági válság elleni fellépéshez olyan szintre emelkedett, mint az Amerikában. Particulièrement touché par la crise. Freiberge asszony, Lettországot különösen sújtja-e ez a válság? 7,5 milliárd eurónyi összegről beszélünk. Önnek az a benyomása, hogy Európa nem tett eleget. Nos, én azt gondolom, hogy ami az országomat illeti, igen, hirtelen következett be a válság, nem készültünk fel. Ezt ennek tudatában kell lennünk. A mi esetünkben, Lettország esetében túlságosan gyors gazdasági növekedés valósult meg a válság előtt, talán ezért ilyen mély most a válság. Gyorsan változnak a dolgok továbbra is. Ezért aztán a gazdasági újraépítési program elengedhetetlen fontosságú lett ország számára. Azt hiszem nagyon fontos népességünk számára, hogy visszanyerjük a bizalmukat, a befektetők visszanyerjék a bizalmukat, stabilitást együttműködés és szolidaritást valósítsunk meg az Európai Uniós szinten. Ez most nagyon fontos. Egyetért, Fontan asszony? Az európai szolidaritást illetően, kelet-európai országait illetően? Néhányan azt gondolják, nem tesz eleget Európa. A szolidaritás nem elegendő, sokkal többet tehetnénk. Én azonban biztos úr, azt szeretném megjegyezni, hogy mi, az Európai Parlament már a válság előtt felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy a pénzügyi piacok felügyelete nem kielégítő, biztos úr. Számos eszmecserére került sor Igazából a Jacques Larosier csoportot mi is létrehoztuk, és ott nagyon érdekes javaslatok születtek. Remélem, hogy ezen javaslatok majd eredményekkel is szolgálnak, talán erről is beszélhetnünk. Ami a szolidaritást illeti, a szolidaritás teljességgel szükséges. Van ugyan, ö, sikerült ugyan elkerülnünk egy európai banki válságot, ez igaz. Ugyanígy a G20 csúcstalálkozóra is nagyon jól felkészültünk, ezt is meg kell jegyezni. A nemzetközi pénzügyi kapitalizmust jobban kell felügyelni, ez így van. De szeretnék még valamit emlékezetükbe idézni. Az euró nagyon fontos szerepet töltött be, és ezáltal talán még drámaibb következményeket is elkerülhetünk. Hogyha nem lett volna az euró, akkor lehet, hogy mindannyian egy nagyon súlyos helyzetben lennénk most. Igen. Pontosan ez, az a, ez a vita lényege. Zitnik úr is úgy látom, hogy reagálni kíván. A szlovén televízió újságírója, állami televízió újságíró is jelen van. Volt egy kérdése Almunia úrhoz, ha jól értem? Igen, biztos úr. Biztos vagyok benne, hogy Tudom, hogy Szlovéniában az euró bevezetése komoly sikerként könyvelhető el, hiszen itt jobban, könnyebben szembe tudunk nézni a gazdasági válsággal. Az önvéleménye szerint az euró bevezetésének kritériumait rugalmasabban kellene értelmezni, alkalmazni annak érdekében, hogy közép-kelet-európai országok könnyebben e, bevezethessék a közös európai fizetőeszközt, főként most ilyen nehéz gazdasági időkben? És en, kasszony, az ön véleménye mi erről? Azt hiszem, hogy az euró nagyon nagy sikertörténet. Ez egy nagyon jelentős eszköz, amely megvédte azt a 16 tagállamot, amely most az eurózónába tartozik. De vannak más országok, Litvánia, Lettország és más országok, akik szeretnének csatlakozni a zónához. Jelenleg megbeszéléseket tartunk ezt illetően, gyakorlatilag naponta a helyi hatóságokkal, illetve az Európai Bizottság képviselőivel. Azt kutatjuk, hogy hogyan eh, lábalhatunk ki ebből az igen válságból. Tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy ha nem valósítunk meg megfelelő válaszintézkedéseket, akkor ezek az országok nagyon nehéz helyzetben lennének. Európában és a helyi hatóságok döntéseként két-három év múlva csatlakozhatnának ezek az országok, ehhez reformokra van szükség, és ezek a reformok sokkal alaposabbak lennének, megingathatatlanok. Például Románia, Lettország, Magyarország, akármelyik országot vesszük, egyre jobb példákat látunk a szolidaritásra az országok között, az eurozóna országai között és a válság országai között. Euh, Elnézést, néhány adatot hagy említsek. Szép dolog a szolidaritás, de van egy olyan eszközünk, aminek az a célja, hogy a válságban levő országoknak a szükségleteit lefedjük. Hét hónappal ezelőtt 12 milliárd eurónyi volt ebben a kaszában, most 50 milliárdnyi. Ezt meg kellene szerezni. Ez az az összeg, amely rendelkezésére áll ezeknek az országoknak. Ez azt mutatja, hogy az európai szolidaritás hogyan működik ezen kívül. Az Európai Beruházási Bank nagyon nagy munkát végez ezzel kapcsolatban a strukturális alapok és a kohéziós alapok kifizetéseinek megemelése esetében, Lettország és Magyarország esetében, hogy a megfelelő reformokat finanszírozzuk. Tehát így építjük Európát. Még mielőtt folytatnánk, amikor Almunia biztos urat hallgatja, akkor elégedett, vagy esetleg többet várt volna Európától, egyfajta európai gazdasági irányítást, és mit gondol az európai megoldásról. Igen, az euró bebizonyította, hogy mennyire fontos és eh, erős fizetőeszköz. Azt hiszem, hogy eh, lehetővé tette volna 2008. január 1-én az eurozónához való csatlakozást, az eredeti menetrendet, hogyha követtük volna, de amik sajnálatos módon, amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor mm, megugrott az infláció, és emiatt nem tudtuk az eredeti menetrendet tartani. Sajnálatos ez, hazám számára, hiszen a többi makrogazdasági jelzőszám jól alakult, biztos lábokon állt a gazdaság, ugyanakkor az infláció miatt kerültünk nehézségbe, és ezért a kormányzat nem volt képes arra, hogy ezt leszorítsa, és így bekerüljön az eurózónába megfelelő időpontban nagyon sokan elhagyták az országot külföldön, más európai tagállamokban vállaltak munkát, hazaküldtek pénzeket, emiatt a, az emberek költése, több pénzt tudtak költeni az emberek, nyilván az árak emelkedtek, hogy a fogyasztás nőtt, ez is hozzájárult a struktúrális alapokból befolyó pénzek szintén, az energiárak emelkedése szintén, mint hozzájárultak ahhoz, tehát ez a sok faktor együttesen okozta az emelkedő inflációt, most pedig sokkal nehezebb lesz, mint korábban lett volna. Euh, egy realitásra azonban mégis emlékeztetnem kell. Az Európai Unióban költségvetési forrásokkal rendelkezünk, olyanokkal, amelyek egyáltalán nem kielégítőek. Ezek egyáltalán nem felelnek meg azon politikáknak, amelyeket gyakorolni szeretnénk. Ugye a GDP egy százaléka akkor kölcsönökre van szükségünk? azt hiszem, hogy mindenképpen az Európai Unió költségvetési módszereinek az elvét meg kellene vizsgálnunk, hiszen biztos úr tudja, hogy mi már régóta kérjük ezt. Nézze meg az Egyesült Államokat. A válság során nagyon sok mindent tanultak, és nem vonhatjuk le ugyanazt a következtetést, mint ők. Teljes mértékben egyetértek Fontenasszonynal. Nagyobb költségvetésre van szükség Európának, de sajnálatos módon a tagállamok és a nemzeti parlamentek eh, nem tudják rendelkezésünkre bocsátani mindig ezt a pénzt, a forrásokról ők döntenek hogyha az Európai Bizottság javaslatát követtük volna 5 évvel ezelőtt, akkor nagyobb költségvetésünk lenne ma, de például eh, Lettország eh, esetében, ahol igen komoly gazdasági helyzet alakult ki, láthattuk, hogy a külső gazdasági pénzügyi támogatás milyen fontos szerepet játszhat. Ezért van az, hogy ezeknek az országoknak kölcsönökkel sietünk a segítségükre. Ezen a területen különösen aktív vagyok, és támogatom az ilyen irányú fellépést. 5 milliárd eurót különítettünk el Románia, Magyarország és Lettországra. Esetleg a piacról is kell az Európai Unió nevében pénzt szerezni. De 5 milliárd nem elég, 100 milliárd euróra lenne szükségünk új infrastruktúrára, új technológiára. A lehető legjobb feltételekkel kell kikerülnünk a válságból. Válasz. Tájékoztatnunk kell az állampolgárokat. Az Európai Beruházási Bank az idén a kölcsöneit 30%-kal emelte a strukturális alapok és a kohéziós alapok, amelyek olyan országokba kerülnek, mint Lettország, Litvánia, Észtország, Magyarország, 3 vagy 4 százalékát teszik ki a nemzeti GDP-nek. Természetesen a saját országoknak is, az országoknak is erősíteniük kell a saját kapacitásukat annak érdekében, hogy projekteket tervezzenek, és valahogy elköltsék a pénzt, amikor ez beérkezik, amennyiben azt szeretnénk, hogy az állampolgároknak elmondhassuk, hogy nagyon fontos, hogy Európára szavazzanak, hogy foglalkozzanak az európai ügyekkel, akkor mondjuk el nekik, hogy mivel foglalkoznak most Európában. Az Európai Unió bővítése, amely öt évvel ezelőtt kezdődött, nagy sikertörténet volt. Biztos úr, én ezt mind elhiszem, de azt szeretném kérdezni öntől, hogy holnap támogatja majd az Európai Parlamentet, ha az Európai Parlament azt kéri, hogy a közösségi költségvetést teljességgel vizsgáljuk felül, hogy valós európai politikákhoz kapjunk forrásokat. Igen, az én tapasztalatomban, amelyet európai biztosként szereztem, öt évvel ezelőtt, amikor arról folytak a tárgyalások, hogy a pénzügyi terv, a pénzügyi keret 2007 és 13 közötti költségvetési időszakban hogyan alakuljon. Nos, a tárgyalások során az volt a tapasztalatom, hogy mind a tanács, mind a parlament olyan számadatokat fogadott el, mint, amelyek kevésbé voltak ambiciózusak, mint a bizottság javaslata. Rendben, rendben. Én hiszek Európában, akár csak mindannyian itt az Európai Parlamentben, de a kérdés az, a kérdés az, hogy mit kell tennünk és ma ilyen döntéseket meghozhatunk. Ez itt nem a lépések problémája, hanem hogy európai forrásokat kell találnunk. Máskülönben csalódást okozunk a polgároknak. Engedjék meg, hogy én is hozzászóljak. A biztos úr azt mondta, hogy reformok történtek, olyan reformokra is szükség van, amelyeknek a nemzeti kormányoknak kell megvalósítani. Persze, természetesen, és meg is valósítják a kormányok ezeket a reformokat, hiszen nincs más választásuk, de ezekben a programokban, ezekben a segélyprogramokban, amelyekkel az új tagországokat segítik, amire igazán szükségünk lenne, az olyan mechanizmusok, amelyek elősegítik, hogy az alapok eljussanak a céljukhoz, és megfelelően osszák el őket. Például Lettországban nagyon nagy fennakadások vannak a projektekben. A bürokrácia miatt, a bürokrácia nagyon lelassítja a folyamatokat. Ez pedig azt jelenti, hogy a projektek nagyon elhúzódnak kezdetektől a befejezésig. A bürokratikus követelményekre pedig nagyon le lehetne egyszerűsíteni. Ezen kívül a lett állampolgárok gyakran panaszkodnak arról, hogy amikor a projektek lezárulnak, és a pénzt valóban készhez kellene, el kellene költeniük, hogy a megfelelő felszerelést megvegyék a projekt beindítéséhez, nagyon sok idő telik el, amíg a bankszámlájukra beérkezik a pénz az Európai Uniótól. Ez pedig lelassítja a folyamatot. Pour gérer les, ez lehetetlen, ez nem csak egy lett probléma. Természetesen ez mind igaz, de nem minden országban van ugyan olyan felszívási kapacitás, ez a helyi hatóságoktól is függ, és az egyes tagállamoktól válasz. Igen, de néha van egy nagyon kicsi projekt, mégis nagyon nagy a bürokrácia, egy akkora bürokrácia, mint egy nagy projektet termel. Valóban túl nagy a bürokrácia, de a kapacitás, a felszívási kapacitás eltér az egyes tagállamokban. Bizonyos tagállamokban sokkal jobban állnak, mint másokban. Másrésztről viszont attól függ, hogy milyen reformokról beszélünk itt. Lettországban például, vagy más országokban, még önök előtt áll a feladat, hogy európai szintre jussanak el az európai költségvetésből reformokat hajtsanak végre, ezeket a valóságban is végrehajtsák, meg legyen a politikai akarat, meg legyen az egyetértés, meg legyen a politikai összefogás. Néhány országban nagyon sikeresek ezek a projektek, amikor belépnek az Európai Unióban, más országokban pedig azt láttuk, hogy nem ugyanolyan sikeresek, pedig a szabályok ugyanazok, a költségvetési keret ugyanaz, az eljárási folyamat ugyanaz. Tehát a valóságban a kérdés a következő. Megérthetjük-e, egyet érthetnek-e ezek az országok megérthetjük az ő problémáikat, vagy támogassuk őket. A problémák nem a fővárosokban is felmerülnek. Igen, valóban óriási feladat az, és nem figyelünk oda eléggé ehhez képest erre. David Rennie az Economist szakértője, politikai újságírója. Öntől még nem hallottunk, de biztos nyilván vannak önben is égető kérdések, amelyre válaszok majd nyilván az eddig elhangzottaktól eltérőek lesznek. A Sárlemány az ön ö, ö, által írt Sárlemányban általában a liberalizmusról beszél. A következő kérdést tenném fel, hogyha azt halljuk, hogy ugye több Európát követelnek, akkor ez általában úgy hangzik el, hogy ez egy elegáns fogás, amelyel Európa működését javítani lehetne. Emögött azonban számomra legalábbis különböző ideológiai felhívások húzódnak meg. Európát a pénzügyi ágazat erősebb szabályozásával akarjuk felruházni, több pénzt szeretnénk európai szinten rendelkezésre bocsátani, amikor ugye azt hallgatjuk, hogy Németországban vagy máshol azt hangoztatják, hogy bizonyos prioritásokat kellene a versenypolitika vagy a jobb iparpolitika terén meghatározni. Én pedig itt Brüsszelben azt tapasztalom, hogy a tisztviselők ugye több szabályozást, kevesebb versenyt szeretnének, amikor azt mondják, hogy további adópénzek volnának szükségesek mindehez, de akkor az törvényszerűen kevesebb növekedést is eredményez. És Brüsszelben ezt azért nem hivatalosan kijelentik. Azon vezetők, akik ilyen követelésekkel állnak elő, szeretném, hogy akkor a polgárok előtt is késznek mutatkozzanak. Igen, felvállalhatnánk ezt az európai modellt, lehetne kevesebb a kockázat, de akkor kevesebb lenne a növekedés is, és akkor valószínűleg kevesebb munkahely jön el létre, tehát ez azért vitatható. Rendben. Több Európára vagy kevesebb Európára van kérdés? A David Rennie kérdése erről szólt alapvetően. Biztos úr? Igen több vagy kevesebb jogszabályra, szabályozásra van szükség, hiszen úgy tűnt, ahogy a, a pénzügyi válság idején nem volt megfelelő szabályozás. Voltak olyan gyakorlatok, amelyeket még a, a magánpénzintézeteknél dolgozók is azt mondják, hogy meg kell változtatni, új szabályokat kell tehát hozni, a tanácsnak és a parlamentnek együtt vannak azonban más ágazatok, ahol javítani kell a meglévő szabályrendszeren, és ugyanakkor azt is meg kell mondanunk a szavazóknak, egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy nem, hogy olyan jogszabályokra, olyan szabályozási keretre van szükség, ami nem folytja meg a gazdaságot, ami eh, dinamikusabbá teszi az európai gazdaságot, amely új lehetőségeket nyújt, új gazdasági növekedési lehetőségeket eh, teremt, eh, méghozzá olyan gazdasági növekedés alapjait fekteti le, amely javítja a jövőnket, és amely a tudás alap alapú gazdaságot épít, a gazdasági növekedést és a szociális aspektusokat össze kell, vagy ahogy egyeztetünk itt Európában. Teljes mértékben egyetértek önnel. Teljes mértékben egyetértek azzal, amelyet biztos úr mondott. Véleményem szerint, biztos úr, az Európai Parlamentben mi már elmondtuk, hogy a pénzügyi piacokat felügyelni kell, a hitelbesorolási intézményeket felügyelnünk kell, tennünk kell valamit ezekben az ügyekben. Mindenki ismeri ezeket a problémákat. Az Európai Parlamentben egyensúlyt szerettünk volna találni. Nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy a lehető legrosszabb az lenne, hogyha a protekcionizmusra szavaznánk. Úgy gondolom, hogy ebben minnyáján egyetértünk. Úgy érzem, minnyáján úgy érezzük, hogy ez lenne a lehető legrosszabb megoldás. Tehát ennek elkerülésére együtt kell működnünk Beleértve a bizottságnak azt a javaslatcsomagát is, amely például a McCreevy irányelv tervezetet a hedge fundokra vonatkozóan próbálja majd a szabályozást átalakítani. Az Európai Bizottság javaslata nem, nem azt célozza, hogy megkönnyebbítse ezeknek a munkáját, hanem megfelelően szabályozzuk a hedgefundokat most először Európában. Ez a célja a úgynevezett megkrémi javaslatnak. A parlament is ezt kérte, erről született megállapodás nem csak Európában, hanem a G8-ak között az Atlanti óceán túloldalán is. Roppant fontosnak tartják ezt hiszen olyan pénzügyi termékek, eh, amelyek teljesen szabályozatlanok, eh, sehova sem vezetnek. Elvben azt hiszem egyetértünk, de azért jeleztük, hogy vannak aggájaink, vannak bizonyos kételjeink. Például a kockázat, eh, hogy ugye lehetővé tegyük, hogy bizonyos alapokat amelyek ugye adóparadicsomokból származnak, ezeket itt forgalmazunk, és egy másik megjegyzés. Igen, ha meg tudnánk állapodni, magukat, az alapokat ellenőrzés alá kellene vonni, különös tekintettel az átláthatósági elvek egyértelműen kell, hogy legyenek. Az Európai Parlament is ezt követelte, én sajnos nem vagyok itt, de a többiek is ezt fogják követelni. Vannak olyan alapok, amelyek E, csak Európában működnek, itt van a e, székhelyük, ezek esetében egyetértek önnel. Azonban a helyzet nem e, ez. A hedgefundok nagy része nem európai, még csak nem is brit, valahol a Kajmán-szigeteken vannak beegyezve, vagy az, vagy az Antigván. Mit tehetünk ilyen esetben európaiként annak érdekében, hogy őket is valahogy felügyeljük és szabályozzuk? écouter si des sages, alors... déjà pas quand même. Freiberg asszony. Nagyon nagy mennyiségekről, nagyon nagy pénzekről beszélünk Európában. Olyan területekről származnak, amelyeket minnyáján tudunk de néhány területen az átláthatóságot nehéz megvalósítanunk. Ha ezt nem sikerül megvalósítanunk, akkor nem mutathatunk példát a világnak hogy hogyan vehetnének részt ilyen alapvető változtatásokban. Meg kell változtatnunk a globális pénzügyi világot. Ehhez együttműködésre van szükség. Ha csak nem engedjük meg a közvéleménynek, hogy belásson ezekbe a témákba, akkor a pénzügyi rendszerek iránt nem nyerik vissza a bizalmukat. Meg kell ezt tennünk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még rosszabb helyzetbe kerülünk. Azért, mert a gazdaság egy ö, bizalmat kell, hogy adjon az embereknek. Ezen kívül van egy szó, amelyről még nem esett szó a munkanélküliség. Nagyon fontos. Körülbelül 10%-os a munkanélküliség bizonyos tagországokban, például Lettországban majdnem 20%-ra ugrott. Ez robbanásig feszült helyzetet eredményezett. Az európai intézményeknek, különösen a bizottságnak támogatnia kell ezeket az embereket. Igen, pont- igen pontosan ezt kíséreljük meg. Egy kezdeményezést indítottunk el a cseh elnökséggel, egy foglalkoztatási csúcsot, és engedje meg, hogy kifejtsem, hogy miért volt ez egy mini csúcs. Ez nem a parlament akaratán múlott, hiszen a parlament támogatta ezt a bizottság is, hiszen eleve a bizottságtól származott az ötlet, hogy megtartsuk ezt a csúcsot. A szociális partnerek szintén jelezték, hogy szeretnének részt venni, tehát nem, nem emiatt vallott kudarcot, hanem bizonyos nemzeti kormányokon múlott, akik Brüsszelben akartak lenni, és akik azt mondták, hogy mit tesz Brüsszel a csúcson. És amikor mi ott a csúcs találkozón azt, mondtattuk, azt mondtuk, hogy tisztelt állam és kormányfők kérem jöjjenek el mind a prágai csúcs találkozóra, akkor azt mondták, nem, nem, nem, túl sok a dolgunk. Még két perc időnk van, hölgyeim és uraim, hogy lezárjuk ezt a vitát, úgyhogy szeretnék gyorsan még egy kérdést feltenni. Azt hiszem, hogy néhány órán belül az eredmények is ismertek lesznek már. Mitől tart majd? Remélem, hogy úgy tűnik számomra, hogy a, azok az előrejelzések, amelyek a szélsőséges pártok előre töréséről szólnak. Reméljük, hogy ezek az előrejelzések nem válnak eh, valóra, reméljük, hogy az emberek a józan eszükre hallgatnak, és egy eh, az extrém pártok eh, óriási sok szavazatot nem kapnak. Nikol Fonten, nos, én azt szeretném, hogyha az Európai Parlament nyitna a világ többi része felé, és valóban felül tudnak kerekedni a gazdasági válságon Európában, persze nem a harmadik országok kárára tenni ezt, nagyon sok munkát kell végeznünk, az AKC mikrohitelekkel például segíthetünk ezeknek a harmadik országoknak annak érdekében, hogy fenntartható gazdasági fejlődés útjára lépjenek. Nagyon sok mindent tehetünk, amit meg kell tennünk, úgy érzem, a szolidaritás jegyében. Csak gyorsan, biztos úr. Hát remélem, hogy a mai éjszaka megválasztott parlament szembe tud nézni ezekkel a kihívásokkal, mind a környezetvédelmi, mind a szociális, mind a gazdaságiakkal, illetve az állampolgároknak közvetíthetjük ezt az üzenetet minden egyes nap, hogy mit próbálunk elérni számukra, európai állampolgárok számára. Hát akkor, hölgyeim és uraim, ez lett volna a választási éjszakának az első lépése. Köszönjük az Európai Parlamentnek a szervezést, köszönjük a vendégeinknek. Hamarosan találkozunk.